Iniziamo. Kezdjük el a munkát. Hölgyeim, hölgyeim és uraim! Mindenkit szeretettel üdvözlök a nyári szünet után. Remélem, hogy jól kipihenték magukat és ezután a pihenés után, a nyári pihenés után készen állnak az elfoglalt őszre. Az ősz tele van feladatokkal, jogalkotási tennivalókkal. Úgyhogy el is kezdjük a szakbizottság ülését, hogyha nincsen senkinek megjegyzése, ellenvetése, akkor a napi rendet elfogadottnak veszem. Tájékoztatok mindenkit, hogy a tolmácsolás minden nyelven elérhető a mai délutánon, tehát a szakbizottságban használt valamennyi nyelven elérhető a tolmácsolás. Szeretnék arról is tájékoztatni mindenkit, mert ugye ezt még nem tettük meg, hogy volt egy nagyon fontos kiküldetés. Az Egyesült Államokban jártunk, még a nyári szünet előtt, június 14-től 17-éig, és ez a látogatás kilenc kollégát, szakbizottsági kollégát foglalt magába, az elnökön kívül, és a legmagasabb politikai szinteken is találkoztunk az illetékesekkel, tehát Tom Vilszek mezőgazdasági miniszterrel is beszéltünk, aztán Ron Körkel, aki a kereskedelmi képviselő, aztán a szenátus képviselőjével Debbie Stabenauval. Ezen kívül részt vettünk egy nagyon érdekes vitán az ENSZ-ben, ahol a főtitkár helyettes Robert Orr is részt vett, valamint a legfontosabb szervezetek képviselői, élelmiszerbiztonsági szervezetek képviselői, mint a FAO, vagy pedig a World Food Program képviselője, és így tovább. Ahogy tudják, az amerikaiak most tárgyalják a mezőgazdasági törvényüket, most alakítják ezt át. Tulajdonképpen a mi mezőgazdasági reformunkkal párhuzamos ez a folyamat, és ezért nagyon érdekes volt a delegáció számára, hogy milyen eszközöket használnak ebben a törvényben, törvénytervezetben, milyen piaci eh, eszközöket terveznek, és hogy milyen eh, programokat terveznek, a táplálkozási programok, és így tovább. Van egy eh, táplálkozás támogatási program, mondjuk méreteiben, gazdasági méreteiben nem lehet összehasonlítani a mieinkkel, de hasonló az európai élelmiszeri, élelmiszerekkel kapcsolatos programhoz. A miniszter elmondta, hogy a teljes mezőgazdasági mérleg 70%-át képviselik ezek a fogyasztók érdekeit kívánják védeni, illetve a kistermelők érdekeit. Végül pedig nagyon sokat tárgyaltunk part- amerikai partnereinkkel, és nyilvánvaló beszéltünk a problémákról is. Van még több probléma az Európai Unió és az Egyesült Államok között, azután is, hogy ugye sikerült valamennyire megoldani a hormonok problémáját. Tehát beszéltünk a hús kontingensről, illetve a saját, az európai érdekeinket próbáltuk képviselni többször is, megtettük ezt a Tom Vilszekkel folytatott tárgyalásokon, illetve a kereskedelmi miniszterrel Ron Körkel folytatott tárgyalásokon, és igyekeztünk megoldást találni az európai hús exportjának a problémájára. Ugye tudják, hogy még ma is érvényben van ez a tilalom, tehát blokkolják a hús exportot a BSE járvány miatt. Vállalta Vészek úr, hogy ősszel ilyen ebbe az irányba pozitív lépéseket tesznek, hát nagyon reméljük, hogy ez a fontos látogatás, ez a kiküldetés majd hozzájárul ahhoz, hogy előrébb tudjunk lépni az ügyben. Találkoztunk, meglátogattunk még egy bor üzem képviselőivel is. Nagyon szép területen jártunk, megfigyeltük, megfigyeltük ezt a beruházást, hogy hogyan valósul meg Egyébként a virginiai beruházók, befektetők európai ősökkel rendelkeznek. New Yorkban is voltunk, ahogy mondtam, az ENSZ-et is meglátogattuk, és az élelmiszerbiztonsági szervezete képviselőjével is beszéltünk. Megtárgyaltuk, hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani. Nagyon fontos az élelmiszer biztonságának a garantálása szerte a világon. Szerintem nagyon fontos, az a tény, hogy meghívtuk amerikai partnereinket, hogy látogassanak el hozzánk ide a bizottságba, úgyhogy nem zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy el, valóban eljönnek majd ezek a szakértők ide Brüsszelbe, tehát akikkel Washingtonban találkoztunk, itt is meglátogathatnak minket. Nos, akkor ezzel rátérhetünk a napirendünk hármas pontjára, amely a következő, a parlament állásfoglalása a tanács által módosított 2012-es évi költségvetési tervezetről, és itt valamennyi szakaszról van szó. A vélemény előadója Luis Manuel Capulas Santos kolléga, és kérdezem, hogy Jim szeretne hozzátenni egy-két dolgot. Igen, elnök úr, elnézést kérek egy valamiről szeretnék beszélni, amely egy picit aggasztott engem a nyári szünetben. Úgy tűnik, hogy a mezőgazdasági főigazgatóságból több információ szivárok ki, a nyári szünetben. Hát a nyári szünetben rendszeresen voltak információs ebből a főigazgatóságból, és azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem véletlen. Az az igazság, hogy szerintem szándékosan szivárogtattak ki a bizottság ezeket az információkat. Nem tudom, hogy miért tették, de az biztos, hogy szándékosan tették. Több különböző területen a jogi szövegekről, amelyek majd októberben kerülnek elénk, és így tovább. Rengeteg ilyenre volt példa. Hát, hogyha egy ilyen információ kiszivárog, akkor azt mondják, hogy persze egy titkárnő mondjuk e- a fénymásoláskor egy oldalt elveszít, de soha nem fordul az elő, hogy egy komplett dosszié kerül ki a bizottságtól. És azt hiszem választ kellene kapnunk a bizottságtól arra, hogy ez hogy történhetett meg, és miért történik meg. Miért kerülik meg mindig a mi bizottságunkat, miért mennek rögtön az európai médiához, mielőtt még az Európai Parlament szakbizottságához eljutnának ezek az információk. Ezt meg kellene kérdezni, és nagyon világosan mondják, adjanak nekünk választ választ. Azért mondom ezt, elnök úr, mert hatalmas a felelősségünk az elkövetkezendő hónapokban, és ez az egyik legfontosabb téma, amivel most a parlament szakbizottsága foglalkozik, itt több ezer ember élete függ ettől, ennyien számítanak ránk, a mi munkánkra, és mi elvárjuk, hogy az Európai Bizottság is kiváló munkát végezzen. Hát most az az igazság, nem úgy látom, hogy a bizottság jó munkát végez és helyesen jár el. Ezek az információk kiszivárogtatások szándékosak, szándékosak, én ezt így gondolom és ki is mondom. A legkevesebb, amit tehetünk az az, hogy megkérjük a biztost, hogy legyen szíves, jöjjön el ide hozzánk, és mondja meg, hogy miért jár így el, miért tájékoztat mindenki mást Európában mielőtt még hozzánk ide a szakbizottságba, a parlamentbe eljönne. Miért jár így el? Én mondtam már, hogy nem tudom, nem ismerem a politikai hátterét ennek az ügynek, nem tudom, hogy a bizottság hogyan kalkulál, nem tudom, hogy itt egy főigazgatóság próbál versenyezni másokkal, előnyösebb helyzetbe kerülni, mint a többiek, azáltal, hogy az álláspontját ki teregeti a médiában. Nem tudom, hogy ez miért van így, de a vége az mindig az, hogy mi vagyunk itt a felelős szakbizottság, nekünk kellene megkapni ezeket az információkat. Ha nem tud eljönni a biztos, akkor valaki jöjjön el a főigazgatóságtól és magyaráz, adjon magyarázatot erre, ez elfogadhatatlan viselkedés, és ami engem illet, szerintem nagyon határozottan ki kellene állnunk, és tiltakoznunk kellene. Köszönöm. Grazie Jim, credo che siano... Köszönöm Jim. Azt hiszem, többen osztják a véleményedet. Szerintem egyetértenek veled, és igaz, hogy terjednek ilyen hírek, hogyha mások nem kívánnak most ezzel kapcsolatban szólni, akkor én tovább lépnék a napirendünkön, és lehetőséget adnék arra, hogy a hármas napirendi pontot megtárgyaljuk, mert utána aztán majd szavaznunk is kell. A vita után megszavazzuk tehát a módosítókat, amelyeket a szakbizottságunk tagjai nyújtottak be a 2012-es évi költségvetési tervezetről. Még egyszer mondom, a tanács által módosított tervezetről van szó, és majd szeptember 19-én lesz a végszavazás. 82 módosítót nyújtottak be, ezeknek a legnagyobb része a költségvetés tervezet fontos részeire terjed ki, és vannak olyan módosítók, amelyek az eredeti tervet támogatják, amelyet a mezőgazdasági szakbizottság fogalmazott meg. Vannak, akik újabb kísérleti projekteket nyújtanak be, erre vonatkozó módosítókat, de most megadom rögtön a vélemény előadójának a szót, és utána majd szavazunk. Parancsolj, Luis! Muito obrigado, Presidente. Eh, eu queria desejar a todos os colegas um bom regresso ao trabalho. Köszönöm szépen. Valóban az összes kollégának szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Rengeteg dolguk volt, közben szabadság is volt, és most még a jövővel is foglalkoznunk kell. Egy sor Módosított terjesztettek elő. Köszönöm a kollégáknak, köszönöm a bizottsági szolgálatoknak is, és mindig segítségünkre voltak, megválaszolták a kérdéseinket a folyamat közben. Amit most a tanácstól kaptunk, az komoly csökkentést jelentene ahhoz képest, amit eredetileg javasoltak a zöldséggyümölcs területen, az iskolai tej, vagy az iskolai zöldség esetében. Nagyon különböző vélemények vannak egyébként a tanács és közöttem, tehát eltérőek a véleményeink. Én, mint jelentéskészítő vagyok jelen, a prognózisokat illetően is, hiszen valamikor az elszámolásra is szükség van. 69 millió esetében itt az elmúlt évekből indulnak ki, azok átlagát veszik. Én megnéztem a módosítókat, sok azzal foglalkozik, hogy az eredeti bizottsági összegekre kéne visszamenni, amiket eredetileg kért át a bizottság, és vannak további javaslatok is, amelyek akár még nagyobb kiadásokat szeretnének elérni itt a gazdák kártalanításáról van szó, akiket az ehek válság érintett. Itt még több pénzre lenne szükség, többet kérünk. A módosító indítványok, amelyek itt szerepelnek, részben nem élvezik a támogatásomat egyes kísérleti projektek esetében. Ezek olyan témák, amelyeket rövid távú fejlesztések kapcsán kéne alkalmazni. Kérem, hogy az általam támogatott javaslatokat támogassák. Nyilván lesznek további módosítók is, de azt gondolom, ami most itt megszületett, mindenképpen jó alapul kínál a Költségvetési Szakbizottság számára, és reméljük, hogy el is fogadják a mi javaslatainkat. Köszönöm, Luis, hogyha más nem kér szót, és mindenkinek megvan a szavazó listája, akkor akár rá is térhetünk, igen, úgy látom, akkor térjünk rá a szavazásra. És mielőtt elkezdjük, azt javasolnám, hogy blogban szavazzunk minden olyan módosító indítványról, amely helyreállítja az előző, tehát még a tanács előtti összegeket. Ez azt jelenti, hogy az első hat módosítóról blogban tudunk szavazni. Megnyitom a szavazást. Chiaro chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. Nos, tehát akkor blogban nagy többséggel elfogadtuk ezeket, és rátérhetünk az 5226-os módosítóra, kísérleti projekt. Megnyitom tehát az 5226-osról a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk, azt mondanám. És ezután következik az 52-28-as. Igen. Louis, parancsolj! E parece que não sou o único que está nessas circunstâncias. Úgy tűnik, hogy nincs nálam a szavazókártyám, elnézést. Most jöttünk a szabadságról. Arra kérem, elnök úr, hogy hogy két szavazatot a szocialista frakció esetében fűzzenek még hozzá. Jó, akkor így folytatjuk, tehát az 52-28-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Akkor következik az 52-72-es. 52-72-es, megnyitom. Chiuso la votazione 52. Lezárom, és azt mondanám, hogy elutasítottuk. Igen, akkor a következő 52-65-ös, megnyitom a szavazást. 52-65-ös. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 52-79-es következik, megnyitom a szavazást. 52-79-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, én azt mondanám. Igen. Most akkor az 52-41-es következik, tehát az 52-41-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és azt mondanám, hogy elfogadtuk ezt is. Igen. Akkor következik az 5280-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást az 5280-asról, ezt is elfogadtuk. És következik az 5273-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. És most következik az 52-68-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az 52-75-ös következik, megnyitom a szavazást, 52-75-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Az 52-45-ösről nyitom meg a szavazást. 52-45-ös. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, úgy látom. Most akkor az 5269 es következik, megnyitom a szavazást. 5269 es Rendben. Lezárom a szavazást. Most következik az, 50, az 5281 es Tehát az 5281 esről nyitom meg a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 5271-es következik. 5271-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. Az 52-23-as következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Következik az 52-66-os. Megnyitom a szavazást. 52-66. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Az 52-51-es következik a következő oldalon, legalábbis nálam, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az 52-52-esről nyitom meg a szavazást, 52-52-es, lezárom, elfogadtuk. És következik az 5267-es, megnyitom a szavazást, 5267-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nem, még van, aki hiányzik. Akkor elutasítottuk. Igen, tehát a két kártya nélkülivel elutasítottuk. Most szavazunk az 5232-esről, megnyitom a szavazást. 5232. Parancsoljon. Részenkénti szavazást kértünk, mondja Lángi asszony, az 5232-ről. Először ugye az általános megjegyzésről, arról, hogy mennyire fontos ez a kutatás, és utána pedig egy másik szavazás arról, hogy kibővítjük ennek a hatókörét. A néppárt úgy gondolja, hogy ez a rossz jelzés. Van már elég problémánk azzal, hogy meggyőzzük a bizottságot ennek a kutatásnak a fontosságáról, ne bővítsük ennek a körét. Ezért kértünk részenkénti szavazást. Jó, Elnézést kérek akkor, tehát Langen asszonynak a kiegészítésével fogunk így szavazni. Az 52-32-es első részéről nyitom meg a szavazást. Úgy látom, mindenki támogatta ezt, lezárom a szavazást, ezt elfogadtuk. És most akkor az 5232 második része következik. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Most pedig az 5234-esről nyitom meg a szavazást. 5234. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 52-27, megnyitom. Lezárom az 52-27-est. Elfogadtuk. Most pedig az 52-24-es következik. Megnyitom. 52-24 Beef Special Premium. 52-24 elutasítottuk. Most pedig 52, az 5274 es következik. Megnyitom. Lezárom, elutasítottuk. És megnyitom az 5270 es szavazását. Lezárom. Következik az 5231-es, megnyitom a szavazást. Lezárom, azt mondanám, hogy elutasítottuk, igen. Az 5230-as következik, megnyitom. 5230. Lezárom elutasítottuk. És most következik az 52-25-ös. 52-25-ös. Lezárom. Elutasítottuk. Az 52-29-es következik. Lezárom az 52-29-est. Elutasítottuk, ha jól látom. És most az 52-57-es jön. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 52-76-os következik, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk. Szavazás lezárva, igen. Elfogadtuk. Most pedig megnyitom az 5278 asról a szavazást. 5278 as a szavazás nyitva. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És most következik az 52-13-as. Tehát az 52-13-as következik, megnyitom. Lezárom. Ha jól látom, elfogadtuk. Igen, lezárom tehát. Az 5277-es következik, megnyitom a szavazást. Tarabella úr szót kért. Akkor egy pillanatra félbeszakítjuk a szavazást, parancsoljon. Köszönöm. Ismerik, hogy a mostani körülmények egy kicsit eh, különlegesek. Eh, esetleg van, aki mosolyog ezen. Az ön felhatalmazásával eh, egy szóbeli módosítót tennék Az 050806-os sorra gondolok, egy kísérleti projektről van szó, amely a családi gazdálkodások nehézségeit kívánja kezelni. E, Svájcban, e, Németországban, Belgiumban e, egy ilyen hálózat már létezik, és máshol is hallottam, hogy van ilyen Portugáliában, Lengyelországban. Szeretnénk, hogyha ez kiterjedne az egész Európai Unióra, mert a helyzet egyre romlik, tehát egy hálózatról van szó. Négy különböző hálózat van már most, Belgiumban, Németországban, Franciaországban, Svájcban. A helyzet továbbra is egyre nehezebb. Hallunk öngyilkosságokról és, és egyéb gondokról a családi gazdaságok környékén. Egy az emberek most térnek vissza a e, nyári szabadságaikról, most kezdenek újra odafigyelni ezekre az ügyekre. 348 ezer euróról lenne szükség, e, lenne szó, ehhez a sorhoz rendelnénk ezt hozzá 050806-os e, sorhoz. Szóbeli módosítóról van tehát szó. Dölang asszonyjal is már konzultáltam, Szilvesztri úr felé is fordulok, aki mosolyog. Egy olyan helyzetről, egy olyan dologról van szó, ami szerintem legitim, és tudom, hogy az eljárás kicsit szokatlan, amire elnézést kérek, de ez van. Köszönöm. Grazie, onorevole Tarabella. Megköszönöm Tarabella kollégának. Tehát akkor ez egy szóbeli módosító, mindenki tudja, hogy mik a szabályok, hogyha valamennyien egyetértünk, igen, igen, mindjárt megadom Delege asszonynak a szót csak szerettem volna emlékeztetni a kollégákat a szabályokra. Tehát szóbeli módosító esetén, ha valaki benyújt egy ilyet, szükséges az, hogy mindenki egyetértsen azzal, hogy ezt benyújtják, tehát nem lehet egy ellen szavazat sem. Delánzs asszonynak megadom a szót, és utána pedig Szilveszis kolléga következik. Köszönöm, elnök úr, ismerem ezeket a programokat én is, és eh, azokban az időkben, amikor nagyon nehéz eh, helyzetben van a mezőgazdaság, az ilyen szervezetek munkája tényleg nagyon értékes. Eh, Eh, Hollandiában például egy telefonvonal áll rendelkezésre eh, az olyan gazdálkodók számára, akik eh, felhívhatják válságban ezeket a vonalakat, és ez hozzájárult néhány öngyilkosság megakadályozásához is. Tehát látom ennek az értelmét, amit Tarabella úr mondott. Ugyanakkor én nem szeretnék olyan dologra szavazni, ami csak öt országot említ a 27 közül. Európai Parlament vagyunk. Mi a gazdálkodó szektorral szoros kapcsolatban állunk, és mindig hajlamosak vagyunk a kompromisszumra. Tehát a gondolatot, az ötletet támogatom, de legyünk európaiak, fogalmazzuk meg úgy, hogy mind a 27 tagállamra igaz legyen, ne csak, vagy alkalmazható legyen, ne csak arra az ötre, amit ön felsorolt. Köszönöm szépen. Delange asszony, és ki is kért szót még? Szilvesztris kolléga? Nem. Jó, akkor visszaadom Tarabella úrnak a szót, hogy reagáljon az elhangzottakra. Most Alapvetően egyetértek azzal, amit Elangi asszony mondott, és örülök, hogy létezik az Hollandiában, és tudom, hogy ilyen hálózat létezik más országokban, és minden európai országban ugyanazok a nehézségek, és az agrárvilág minden résztvevőjének ugyanazokkal a nehézségekkel kell eh, megbirkóznia. Eh, tehát eh, én magam is szeretném, hogyha ilyen hálózat létezne más országokban is, Eh, hogyha nem létezik, akkor eh, hason inspiráló rag a többi eh, ország példája, ahol már létezik olyan hálózat, amely meghallgatja a bajban lévő gazdálkodókat. Delange. Delange asszony. Speaking French are always so charming, but not... amikor... Ha franciál beszélnek férfiak, az olyan vonzó mindig, de nem egész világos. Minden esetre, hogyha Franciaország, Németország, Portugália egyebek kerülnek szóba, és támogatjuk az, amit ment, hogyha ez itt marad benne a szövegben, tehát a francia bevezetés nagyon jó volt, pedig nagyon kedves volt, de én nem ragaszkodnék ehhez, hogyha kihagyjuk ezeket az embereket, a, valahogy mind a 27 tagállamra kéne alkalmazni a szöveget, és akkor megvan a támogatásom hozzá. Hát ez megoldható, hogyha mindenki egyetért, nem? Akkor ezt a javaslatot is beépítjük, de Lázsa asszony javaslatát, hogy ne utaljunk azokra az országokra, ahol már létezik ez a rendszer, hanem inkább így fogalmazzunk, hogy a jövőben az mind a 27 EU-s tagállamban alkalmazható legyen. Hogyha ez a javítás megfelel Tarabella úrnak, ha ezt elfogadja, akkor azt mondhatnám, hogy ugye utána mindannyian jóvá hagyjuk ezt a szóbeli módosított Parancsolj, már. Nyilván ez lenne az első lépés, és eh, én magam is eh, támogatom azt, hogy magát az elvet nem támadja senki. Egész egyszerűen csak utalni akartam azokra a hálózatokra, amelyek már léteznek. Tudom, hogy vannak olyan helyek, ahol nem léteznek ilyen ö, ö, helyek. Beszélek én hollandul is, de nem az az anyanyelvem. Ö, nagyon nehéz tehát pontosan fogalmaznom, hogyha hollandul kellene beszélnem. Egy olyan szép témáról van szó, amely mindenki számára nyitott, mindenki részt vehet ebben, azok is, ahol nincs ilyen hálózat, a svájciaknál is van az EU-n kívül például. Ez csak egy ötlet volt, egy első lépés. Nagyszerű, tehát akkor a szobeli módosító országokra való hivatkozás nélkül. Ha senki nem ellenzi, akkor szavazzunk erről a szóbeli módosítóról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A javítással tehát jóvá hagytuk ezt a módosítót, és folytassuk a munkát. Az 5277-esnél tartottunk, megnyitom a szavazást. 5277-es. Lezárom a szavazást. Szerintem jóvá hagytuk, igen. És most az 52-22-es következik, megnyitom a szavazást. 52-22-es. Lezárom. Elfogadtuk és az 52-12-es következik. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Én azt mondanám, igen. És most következik az 52.00, tehát az 5200-as számú módosító, megnyitom. Lezárom, elfogadtuk ezt is. És végül pedig nincs végszavazás, mert ez ugye csak egy rész volt. Most akkor ezzel lezártuk a szavazást, és emlékeztetek mindenkit, hogy a szövegre vonatkozó módosítók kapcsán, ugye ehhez a benyújtási határidő szeptember 5-e 12 óra. Megköszönöm mindenkinek még egyszer, és a napi rendünk négyes pontjára térünk rá, az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata az 1698 per per LK tanácsi rendeletnek egyes a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett tagállamok pénzügyi irányításával kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosításáról. Kedves kollégák, tudjuk, hogy milyen súlyos pénzügyi nehézségeket élnek meg egyes tagállamok. Az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be, amely a vidékfejlesztési programok esetében 85 és 95 százalékos emelést irányoz elő, ez már ebben az évben megvalósulhat a 2011-es évre és a 2012-es évre is megvalósulhat. A 2007-től 2013-ig terjedő időszakban nem változik semmi, a bizottság ülése után, a koordinátori ülés után majd megjelöljük az előadót, kijelöljük az előadót, de úgy látom, hogy most a bizottság képviselője nincs itt. Longo kollégának adtam volna meg a szót. Úgy látom, hogy Longo kolléga, ha itt van, Aldolongo, akkor át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Van itt egy kis késés, a kollégáim késésben vannak, de szerintem rögtön ideérnek, és akkor tudunk is válaszolni. Látom, hogy már közelednek hozzám. Szerintem a javaslat teljesen világos. Ami ennek a javaslatnak a szellemét illeti, Szerintünk ez pozitív, nagyon igazándiból nincs is hozzátenni valom, úgyhogy nem rabolnám az önök idejét, nincsenek egyéb megjegyzéseim. Köszönöm igazgató úr, és köszönöm ezt a rövid kiegészítést. Talán túlságosan gyorsan haladtunk, és ugye a kollégája nem ért ide, de Hát egyébként is nagyon röviden foglalták volna össze ezt a vidékfejlesztési programokról. Úgyis mindenki tud, tehát tudja, hogy miről van szó, a gazdasági nehézségeket élő országokat segíthetjük, tehát a finanszírozási kvótát lehetne fölemelni az előbb említett százalékokra. Görögország, Portugália és egyéb tagállamokat érint ez, de azt hiszem, hogy itt úgyis mindenki tájékozott. Haladhatnánk tovább, de Mária megint ezt kért szót, parancsoljon. Um, Köszönöm szépen. Megkérdezhetem a bizottságot arra, hogy gyakorlati példákkal szolgáljon. Hasonló ez, mint amit Nikolson úr mondott a kap dokumentumokkal kapcsolatban. Itt némi zavar alakult ki. Ez a javaslat komoly izgalmat okozott, mert sokan úgy látták, hogy plusz finanszírozásra kerül sor. Én úgy látom, hogy plusz költségvetésre itt nincs szükség lehet, hogy a bizottság ezt világosabban kifejthetné, és elmondaná, hogy milyen pozitív előnyökkel járna ez a nehézségben lévő tagállamok számára. Én úgy látom, hogy bizonyos intézkedéseket ejtenének a vidékfejlesztésben mások érdekében, de igazából pontosan nem értem a részleteket. A bizottság ki tudná fejteni, hogy milyen gyakorlati következményekkel jár ez a javaslat? Köszönöm. Köszönöm szépen. Longo igazgató úr is azt hiszem képes arra, hogy válaszoljon, Dormal Marino kolléga helyett. Papasztankosz kolléga is szót kért, úgyhogy először akkor még neki adom meg. Parancsolj, Jorgosz! Én egyetértek meg én ezt asszonya szintén. Tudnunk kell, hogy eh, mi az előre tervezett eh, keret, ezen országok számára, amelyek ilyen válságos helyzetbe jutottak, és talán az Európai Bizottság ebben a stádióban, stádiumban tudna nekünk többet mondani erről a javaslatról, illetve a mögöttes gondolatokról. Kolléga Danellis, Ha jól látom, Danelis kolléga is szót kért, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én üdvözlöm az Európai Bizottság e, javaslatát, mert e, egy e, észszerű megközelítésről van szó a nehéz körülmények között egyes országok, és azon belül az országban tevékenykedő gazdálkodók komoly kihívásokkal kell, hogy szembenézzenek, a bizottsághoz fordulva azt kérdezném, hogy mivel a költségvetést megvágták, egyetérte az Európai Bizottság azzal, hogy egyfajta könnyítés léphessen életbe a módosítók, amelyek, amelyeket mi nyújtottunk be, ennek érdekében szerintem elfogadásra kell, hogy kerüljenek a menetrenddel kapcsolatban például. Köszönöm, most ilyen kolléga következik. Köszönöm szépen, a bizottság javaslata logikusnak tűnik elvileg. Egy néhány pontosító kérdésem van, mert most a dokumentum nincs konkrétan előttem. Három kérdésem van. Az első kérdés, hogy ki határozza meg a nehéz helyzetet. Mi alapján határozzuk meg, hogyan, mikor áll be ez a helyzet számokkal, matematikailag meghatározható, vagy ez politikai döntés, hogy mikor következik be a nehéz helyzet, kire vonatkozik, tehát konkrétan az egész másodszor, az az összes programra vonatkozik, vagy csak bizonyos programokra. Harmadik pont erre az esetre nézve, tehát hogy az európai arányt növeljük, erre nézve, tehát nagyobb az ellenőrzés, hogy úgy fogalmazom, ha már ennyit költenek rá, akkor öm, időben közel ellenőrzik a dolgokat, hogy jól költik el a pénzt. Köszönöm, Reimers kolléga, parancsoljon. Ähm, ich kann mich den Fragen von Herrn Köszönöm szépen. Já úrhoz csatlakoznék, de azért egy logikai kérdésem is van még hogyha nem növelik meg a kötelezettségvállalást, tehát nincs több pénz a költségvetésből rá, de mégiscsak magasabb arányt fizet az Unió, akkor matematikailag, logikailag nem áll össze, honnan jön a pénz. Máshol megtakarítják? Hol van megtakarítási potenciál? Mindeddig. Vannak-e még pénzek, amiket nem használtunk fel eddig? Egyszer nem értem. E, néha üzemgazdászként nem, nem látom pontosan, hogy mi történik. Jó, hát akkor itt van Áldalongo doktor úr, aki ezt el is magyarázza nekünk. Át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, megpróbálom a lehető legjobban helyettesíteni, tudásomra támaszkodva Dormán Marino kollégámat, aki egyébként majd megérkezik. Még egyszer, tehát a javaslat lényegében arról szól, hogy lehetőséget biztosítunk bizonyos tagállamoknak, különösképpen öt tagállamról van itt szó, hogy emeljék a társfinanszírozási arányokat a vidékfejlesztési programokban. Itt az EAFRD-ről van szó, most tehát a társfinanszírozás aránya maximálisan 95%-ig emelhető a konvergencia régiók esetében, illetve a szigetek, illetve e, távoli esetében, a többi régió esetében pedig 85%-ig lehet emelni ezt a társfinanszírozási arányt. Mit jelent ez? A közösségi finanszírozás globális mennyisége változatlan marad, az igaz, tehát az erőforrások azok, amelyeket már a kezdetektől fogva ezekhez a programokhoz, programokhoz társítottak. Viszont a nemzeti társfinanszírozási arány most csökkenthető, így segítve ezeket az érintett tagállamokat, érintett régiókat. Tehát ezt a lehetőséget, ezt a könnyítést biztosítjuk a számukra. Tehát nemzeti szinten ahhoz, hogy társfinanszírozni tudják ezeket a programokat, most már kevesebb erőforrásra lesz szükségük az igaz, tehát teljesen korrekt az az értelmezés, amit itt a kérdésben megfogalmaztak. Tehát a teljes, a totális rendelkezésre álló közösségi finanszírozási mennyiség nem változik, és ez az egyik kulcsfontosságú pont, amit itt felvetettek, tehát erre ezt tudom válaszolni Szeretném még pontosítani, szeretnék még egy-két dolgot pontosítani, amelyekről szintén szó esett. Azt hiszem, hogy a legpontosabb válasz az akár itt a hozzám közelülő Marino kollégámtól is érkezhet. Most jelent itt meg az ajtóban, rögtön csatlakozik hozzánk, tehát ő majd a részleteket el fogja mondani. Viszont van még valami, ugye azt is kérdezték, hogy mi lesz ennek az általános hatása, tehát ennek az intézkedésnek mondjuk a gazdasági hatása. Azt mondanám, hogy jelen pillanatban ezt nem tudjuk megmondani, hanem valószínű, csak ugye feltételezésekbe tudunk bocsátkozni jelenleg erről az intézkedésről. Pontos, tehát nem tudom ezt még számokban megfogalmazni, a jelenlegi helyzetben. De azt hiszem a legjobb lesz, hogyha átadom a kollégámnak a szót, aki a részleteket, a pontos részleteket meg tudja adni önöknek erről a javaslatról. Köszönöm. Megköszönöm Longo úrnak, és üdvözlöm a körünkben Dormál Marino kollégát, de mielőtt még őnek átadom a szót, Meginész asszony és Reimers kolléga a képviselő köréből szót kért. Tehát akkor megadom Mária először neked, utána pedig Reimers kolléga. Lehet, hogy én vagyok egy kicsit lassú a nyári szünet miatt, de azt hiszem világosabbá kell tenni ezt a dolgot. Az a helyzet tehát, hogy a tagállam bizonyos projekteket prioritásosan kezel, vagyis a, alokálják a pénzt kevesebb projektre, hogyha a finanszírozás ugyanannyi marad, de növekszik az EU finanszírozási része, egyszerűen nem értem. Lehet, hogy buta vagyok, vagy nem értem, hogy mi történik, de minden esetre lehet, hogy van erre egy egyszerű magyarázat, és akkor azt megkaphatjuk. Csak azt szeretném megtudni, gyakorlatban hogy néz ez ki? Tehát a tagállamoknál azt kérik esetleg, hogy prioritást állítsanak fenn, vagy van -e, miért van erre szükség a tagállamoknál? Konkrétan szeretném a választ. Köszönöm, Mária Reynes kolléga, és utána Louis. Köszönöm szépen. Ugyanezt mondom én is. Tehát a pénz ugyanannyi marad, a társfinanszírozás csökken a tagállam szintjén, innen aztán az következik, hogy kevesebb projektet lehet támogatni. A kérdés akkor az, hogy tényleg segítünk ezzel. A második kérdés, mégiscsak az lehet, hogy kevesebb projektet kéne finanszírozni, vagy egyáltalán nem finanszírozunk projekteket? Tehát kihagyunk teljes projekteket. Jó lenne, hogyha a bizottság részletekbe tudna menni ezzel. Miért szeretnék ezt meglépni, amit itt terveznek? Louis, parancsolj! Utána pedig visszaadjuk a szót Dorma Marino asszonynak. Surpreendido. Köszönöm, elnök úr. Engem nagyon meglep az, hogy egyes kollégák ilyen nehezen értik meg az európai szolidaritás koncepcióját. Képzeljük el, hogy van egy olyan tagállam, ahol költségvetési nehézségek tapasztalhatóak, ahol eh, akár a közoktatáson, az egészségügyön is eh, spórolni kell, eh, ahol iszonyatos, brutális költségvetési megszorításokra van szükség. És vannak olyan tételek, amelyeket könnyebb könnyebb megvágni, másokat pedig nem az agrár ágazatot. Mi úgy tekintjük, hogy nem kéne csökkenteni a költségvetési hozzájárulást, de aztán mégis megteszik. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy az EU részesedésének növekedése lehetővé teszi, hogy az állami részvétel, egy a tagállami részvétel egy kicsit kevesebb legyen. Az Európai Unió költségvetésében ez plusz pénzt, egy centet sem jelent, egész egyszerűen csak arról van szó, hogy ténylegesen meg lehet csinálni, végre lehet hajtani ezeket a projekteket. Én tehát azt szeretném, hogy a tagállamok járuljanak hozzá ehhez a módosításhoz, és azt kívánom nekik, hogy soha ne kerüljenek abba a helyzetbe, hogy ilyen jellegű szolidaritásra legyen szükségük. Egész egyszerűen arról van szó, hogy a rendelkezésre álló pénzeket ténylegesen el lehet költeni, és a nemzeti részesedés csökken. Direttore Marino. Köszönöm, Luis, és most Ormán Marino asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek a késésért. Hosszabb vitára számítottunk az előző napi rendi pontnál, ezért késtünk. Rögtön rá is térnék a tárgyra, és válaszolok a képviselők által felvetett kérdésekre. a asszonynak, Reimers kollégának és Kaposztántos kollégának is válaszolok. Rögtön azzal kezdem, hogy a költségvetés nem növekszik, tehát ilyen téren nem lesz változás, csökkenni a nemzeti társfinanszírozási ráták fognak. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan azt jelenti, hogy kevesebb projekt lesz, ez igaz, azonban azok a tagállamok, amelyek valóban nincsenek olyan helyzetben, hogy a projektek társfinanszírozását biztosítani tudják, most a könnyítéseknek köszönhetően folytatni tudják a munkát a vidékfejlesztési programokkal, és így nem veszítik el ezeket az összegeket az N plusz 2-es időszak lejártával. Tehát ilyen módon segítjük ezeket a tagállamokat, és segítjük a növekedést. Hadd mondjak még két dolgot ezzel kapcsolatban. Először is megvan annak a lehetősége ezen tagállamok esetében, hogy csökkentsék tehát a nemzeti társfinanszírozás irányát. Ez nem kötelezettség, nem kötelező ez, ez csak egy lehetőség, majd a tagállamok maguk eldöntik, hogy kívánnak-e élni ezzel a felajánlott lehetőséggel, vagy sem. A második dolog pedig feltételezzük, hogy azok a projektek, amelyek itt érintettek, valószínűleg a 2014-15-ös időszakban kaptak volna finanszírozást, kapnának finanszírozást, és azt reméljük, hogy addigra már az új vidékfejlesztési programok lesznek működőképesek, zajlanak majd. Tehát ami az elvesztett projekteket illeti, emiatt tulajdonképpen ezeket újra lehet indítani, úgymond, az új időszakban, az új vidékfejlesztési programokon belül. De mondom még egyszer, hogy mi csak egy lehetőséget ajánlunk Görögországnak, Portugáliának, Írországnak, Lettországnak és Romániának, semmilyen kötelezettségről nincs itt szó. Elnök úr, hogyha kívánja, hogy folytassam, akkor most szívesen folytatom, de nyugodtan mondja meg, hogy mit kívánnak. Nem elegendő, mondja az elnök úr, tehát akkor most már mindenki számára világos, hogy miről van szó. A projektek, a finanszírozott projektek száma csökken, a nehézségben lévő tagállamok választhatnak, hogy bizonyos projektekre összpontosítják a fennálló erőforrásokat, a költségvetés összege nem bővül. Így viszont nem nincs meg annak a kockázata, hogy elveszítsék ezek a tagállamok az összegeket azért, mert nem tudják a társfinanszírozás arányát biztosítani. Tehát akkor ez a helyzet, hogyha nincsenek kérdések, jár a kolléga parancsoljon. Also meine, meine Frage ist noch offen geblieben. Nyitva maradt az én kérdésem, még ki határozza meg a szükséghelyzetet? Kérelmezni kell az országok részéről, vagy automatikus dolog, vagy nyitott eljárás, jöhetnek-e további országok, kiléphetnek-e országok? kihatározza meg azt, hogy egy ország élhet-e ezzel a lehetőséggel, ezzel a szabályjal. Igen, parancsoljon, asszonyom, ezt a kérdést akkor tették fel, amikor ön még nem ért ide, tehát az volt a kérdés, hogy kihatározta meg ezen országoknak a körét, és milyen kritériumokat tettek. Tehát milyen kritériumok alapján született meg ez a lista, ez bővülhet ez a lista, szűkülhet ez a lista, tehát ezzel kapcsolatban kérnek információt. Köszönöm szépen, elnök úr, a listát nem lehet bővíteni, abban az értelemben, hogy egyelőre ezeket a rendelkezéseket csak az általán felsorolt országok esetében alkalmazzuk, tehát az európai támogatási, segítségnyújtási mechanizmus támogatja ezeket az országokat, vannak különböző mechanizmusok, ugye a stabilitási az egyik, aztán van egy olyan, ami a tagállamoknak a fizetési mérleggel kapcsolatos problémáinak a kiigazításában segít, van másfajta stabilizási mechanizmus is, tehát a lényeg az, hogy csak azok az országok szerepelhetnek, azok az országok élhetnek ezzel a lehetőséggel, amelyek ilyenfajta segítségnyújtást kapnak, tehát ők csökkenthetik a nemzeti társfinanszírozási rátát. Hadd tegyem még hozzá, hogy ezek a tagállamok maguk döntik el, hogy élnek-e ezzel a mechanizmussal. Ha igen, akkor javaslatot kell benyújtaniuk a vidékfejlesztési programok módosítására. És nyilvánvaló, hogy a tagállamokkal együttműködésben fogunk azon ö, dolgozni, hogy ne a programok célkütőzései ne kerüljenek veszélybe tehát ne változzon semmi az eredeti célkitűzésekhez képest a vidékfejlesztési programokon belül. Nagyon odafigyelünk tehát a programok céljaira, és amennyiben a tagállamok hozzánk, hozzánk fordulnak és a lehetőséggel élni kívánnak, akkor megkezdjük velük a tárgyalásokat. Köszönjük szépen, megköszönjük Dormál Marino asszonynak, Esvert kolléga kíván kérdezni. Hát, Uh, Két pontot szeretnék kiragadni, ami a program menedzsmentjét illeti. A bizottság tud-e reagálni arra, hogy milyen egy hatásvizsgálat alapján, vagy készítenek a hatásvizsgálatot, hogy ez mivel jár, -e, illetve tesznek -e ilyen javaslatot. Számos ország azok közül, akiket elmondták, elmondtak itt, a a számbevőszék részéről ott volt a legnagyobb visszafogottság és fenntartás a kiadásokat illetően. Van valamilyen biztosíték arra, hogy a pénz elköltését jobban ellenőrzik ezekben az országokban? Giriamo la domanda alla dottoressa Marino. Nos, akkor ezt a kérdést is Marino asszonyhoz irányítjuk. nem készült hatás tanulmány ezekhez az intézkedésekhez. Ezt az intézkedést az Európai Tanács üdvözölte, hogy emlékeztessem önöket, és Barozó úr is támogatja. Sürgősségi intézkedésnek tekinthetők ezek, mert ezek a tagállamok különösen komoly költségvetési nehézségeket élnek meg. Ennyit tudnék mondani a hatástanulmányról, amit pedig az ellenőrzést és az igazgatást illeti, azt nem kívánjuk gyengíteni, sőt, azzal, hogy növekszik az EU pénzügyi hozzájárulása, nem fog csökkenni az ellenőrzés szigorúsága, éppen ellenkezőleg. Credo che abbiamo soddisfatto tutte le curiosità. Azt hiszem, most minden kolléga kíváncsisága kielégült. Rátérhetünk a következő pontunkra, hogyha nincs további kérdés. A következő pontunk pedig az, hogy a szakbizottsági ülést befejeztük, és szeptember 19-én fogunk találkozni. A koordinátoroknak mondok, hogy 10 percen belül megkezdjük az ülésünket, tehát mindenkinek megköszönöm, 10 perc múlva a koordinátori ülés, a többiekkel a következő szakbizottságén találkozunk.